Mes chers collègues, bonjour. Bienvenue. Kedves kollégák, mindenkit sok szeretettel eh, köszöntök a közlekedési bizottságban, és eh, azonnal meg is kezdhetjük a munkát. Mielőtt eh, azonban ez megtörténik, hadd mondjam el, hogy egy delegáció látogatott el hozzánk, illetve nem, egy delegáció ment el Kínába, Kínába múlt héten, és szeretnék köszönetet mondani a titkárság által végzett munkáért, Emily Erebek munkájáért. Ez a misszió, ugyanis ez az utazás olyan szinten professzionálisan lett megszervezve, hogy az az példátlan. Szeretnék köszönetet mondani a bizottság nevében. Valóban megérdemelnék, hogy megtapsoljuk őket. Fantasztikus munkát végeztek, nem volt egyszerű a dolguk, nem volt mindennapi a helyszín sem, úgyhogy nagyon nagy büszkeséggel tölt el a munkájuk. Úgyhogy ehhez gratulálunk. Megtehetjük, hogy akár meg is tapsoljuk őket. A filmet is köszöntöm, és meg is adom a szót. Graag één ding egy dolgot szeretnék én még hozzátenni az elhangzottakhoz, teljes mértékben egyetértek önnel, hogy egy rendkívül hatékony és informatív munkalátogatás volt, bár azt szeretném megjegyezni, hogy a kínai nép köztársaság nem vár arra, hogy az EU-ban kialakuljanak bizonyos fejlemények, hanem megy a saját maga dolga után. És nagyon fontos az, hogy az Európai Unió rájöjjön arra, hogy lássa, hogy mi történik a közlekedés területén Kínában. Van itt egy pont, Radek. Csincsenbe két és fél órás késéssel indult a gép Talimból, ami azt jelenti, hogy nagyon későn kerültünk ágyba. A következő alkalommal azért ennél jobban kell ezt megszervezni. Köszönöm. Oui, mais sauf que je le dis. Köszönöm szépen. A titkárság nem felél. Azért, hogy mikor nyitják meg a kínai légteret, de azért köszönöm szépen Pimbe kollégánknak ezt a hozzászólást, ami egyébként ebből az okból okafogyott. Péter is ott volt, elmondhatjuk, hogy ez a delegációs utazás nagyon-nagyon gazdagította, gazdagított bennünket, tágította a horizontunkat, és nagyon sokat tanultunk ebből, és akár az emberi kapcsolatainkat is elmélyítette. Nos, a napi rendet elfogadhatjuk, hogyha nincs ellenvetés ezzel kapcsolatban. Andersen asszony, tessé. Elnök asszony, elnézést. Én nem a napi rendel kapcsolatban szeretnék hozzászólni, hanem az eh, hanem egy ügyrendi pontommal kapcsolatban lenne a eh, hozzászólásom, az vasúti utasok jogainak kezelésével kapcsolatos jelentés eh, szavazólistával kapcsolatban szeretnék mondani valamit. Tudom, hogy ez egy ellentmondásos téma, tudom, hogy nehéz munkája volt a titkárságnak, és tudom, hogy a különböző szavazatokat figyelembe véve nem volt egyszerű összeállítani a szavazólistát, de nagyon komoly változásokra kerül sor, és az árnyék jelentéstevők nem kaptak tájékoztatást este későig, úgyhogy Volt itt egy Viszmajor eh, kivétellel kapcsolatos téma, amelyet meg, megváltoztatták a szavazatukat a néppárt részéről, ami persze, amihez persze joguk van, de erre fel kellene hívni a figyelmét a képviselőknek, de ez nem történt meg, mert egy másik témával kapcsolatos, a szavazólistán szereplő másik ponttal kapcsolatos eredményre vártak a titkárság részéről, a koordinátori ülésről, úgyhogy azt hiszem, hogy mindenképpen mindenki tájékoztatni kellett volna erről, és nem lett volna szabad a koordinátori ülés és utánig húzni a tájékoztatást. Amikor szavaztunk, eh, én tudom, hogy sokan úgy szavaztak eh, másnap, eh, hogy nem voltak tudatában, hogy ilyen nagy változásokra került sor a kompromisszumokban. Persze tudom, hogy a titkor, titkárságnak nehéz feladata volt, de mégis jó lenne, hogyha erre nem kerülne sor legközelebb. Köszönöm szépen, Andersen asszony, köszönöm ezt a hozzászólást, ezt e, tudomásul veszük és reméljük, hogy ez a helyzet nem ismétlődik meg a jövőben. De nem akarok erre most vitát nyitni. Akkor most rá is térhetünk az első napi rendi pontra. amely nem más, A jobb aerodinamikai energiahatékonyság és biztonsági teljesítményt biztosító vezetőfőkék esetében engedélyezett legnagyobb hosszúságra vonatkozó különös szabályok végrehajtási határideje, eh, amelynek én vagyok a jelentéstevője, és eh, ezért meg is adom a szót magamnak. Ez az eh, irányelv, ez bizonyos gépjárművekre vonatkozik, Európában közlekedő gépjárművekre vonatkozik, és ezek maximális méretére illetve maximális megengedett ösztömegére nemzetközi forgalomban, illetve nemzet és nemzetközi forgalomban megengedett legnagyobb méreteire. Itt ökológiai szempontok, biztonsági szempontok is felmerülnek ezzel kapcsolatban az aerodin, a vezető főkék aerodinamikájának javítása lehetővé tenni azt, hogy az energiahatékonyságot javítsuk, mindazonáltal a 96 per 53-as irányelv előírásai miatt nem volt lehetséges ezt a javítást elérni, anélkül, hogy csökkentettük volna a hasznos teherbírást. Mi történt 2015-ben a 96 per 53-mal? Hát ezt módosították, azzal a célral, hogy javítsák a gépjárművek aerodinamikáját és a közúti biztonságot, és ez lehetővé tette számukra, hogy bizonyos feltételek teljesülése esetén eltérjenek a maximális hosszúságra vonatkozó korlátozásoktól. Ebben a szövegben eh, volt itt a 9A per cikk 3-as bekezdése, amelyet módosított eh, egy irányelv, ez egy moratóriumról rendelkezik, három éves moratóriumról, eh, amely a vonatkozó rendelkezések hatályba lépése tekintetében von, ö, érvényes, a hosszított főkékre vonatkozó rendelkezésekről van szó. Ami a jelenlegi helyzetet illetően, és figyelembe véve az, hogy a közúti közlekedésből származó széndiokszid kibocsátás az EU teljes széndiokszid kibocsátásának negyedét teszi ki, tehát elég magas arányt, és hogy a közúti közlekedésből származó kibocsátás 2015 és 2030 között előrejelzések szerint 6%-kal fog nőni. A bizottság úgy véli, hogy a, a lehető leggyorsabban ki kellene aknázni a hosszított fűkéknek köszönhető előnyöket. És ez a kérdés E, a kérdés súlyát a nehéz gépjárművek széndiokszid kibocsátására vonatkozó előírásokról szóló e, és a bizottság által benyújtott csomag e, keretében benyújtott javaslat is megerősíti. A nehéz tehergépjárművekre vonatkozó jövőbeni széndiokszid kibocsátási előírások betartása szempontjából nagyon fontos az energiahatékonyság javítása és az erre szolgáló technológiák alkalmazása, és ezek közül az aerodinamikai szempontból kedvező vezetőfülkék eh, bevezetése az egyik leghatékonyabb intézkedés. A második dolog a moratóriumra vonatkozik, itt ugye van ez az irányelv, amely a három éves moratóriumról rendelkezik, az aerodinamikai öm, szempontból kedvező vezetőfükék alkalmazása tekintetében, és amelyet a típus jóváhagyásra vonatkozó műszaki követelményeket érintő szükséges módosítások átültetésének vagy alkalmazásának napjától kezdődően kell számítani. És a javaslat értelmében ez a bekezdés úgy módosulna, hogy törölnék a három éves moratóriumot, és egy rövidebb, eh, de arányos határidőt eh, határoznának meg. Az én, mint előadó, eh, azt gondolom, hogy annak érdekében, hogy minél gyorsabban kihasználhassuk az aerodinamikai szempontból kedvező vezetőfülkéket, eh, és hogy biztosítsuk a gépjárművezetők jobb látási körülményeit, fokozott biztonságát és kényelmét, és ezért azt gondolom, hogy ezen aerodinamikai szempontból kedvező kialakítású vezetőfűkéket eh, szükségtelen késedelem nélkül eh, be kell vezetni, alkalmazni kell. Én ezért azt javaslom, hogy a bizottság javaslatát módosítás nélkül eh, fogadjuk el, és hogy minél gyorsabban fogadjuk el, hogy a tagállamok minél gyorsabban átültethessék ezt a gyakorlatba. Ez az én jelentésem, és meg is adom a szót a társjelentéstevőnknek. Marinescu sok szeretettel köszöntöm, jól telt a vakációja, akkor meg is adom a szót. Thank you. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm ezt a mindenre kiterjedő bemutatót. Ön a bizottság eredeti javaslatához ragaszkodik, nem akar módosítót benyújtani, én az, azonban benyújtanék egy módosítót az időszak a módosítás érdekében azért, hogy a versenyről szóló észrevételeket el lehessen kerülni. Úgy tűnik, hogy a nyolc hónapos javaslatot majdnem mindenki elfogadja az üléspatkóban. Ezzel a versennyel kapcsolatos észrevételek kiküszöbölhetőek. Van egy időszak, amikor mindenki tudja, hogy várható a változás, minden gyártó felkészülhet rá, de úgy gondolom, a nyolc hónapos átmeneti időszak mégiscsak célra vezető lehet. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Marinescu Muito obrigado, senhora presidente. Nós estamos inteiramente... Köszönöm szépen, elnök asszony. A bizottság javaslatával egyetértünk, és egyetértünk az előadó asszony javaslataival. Nagyon komoly érvek szólnak a biztonság eh, érdekében is, hogy amellett, hogy minél gyorsabban végrehajtsák a módosításokat. Elejétől végéig egyetértünk tehát mindazzal, amire ön előadó asszony, elnök asszony jel, javaslatot tesz, és így is fogunk szavazni. Köszönöm, Assis úr, parancsoljon. Azaz most pedig Lundgren úr kap szót, parancsoljon. Köszönöm szépen, nem sok minden hozzátenni valóm van, minden, ami elhangzott, pontos és megállja a helyzét. Így lehet a leghatékonyabban vál, csökkenteni a az üzemanyagfogyasztást aerodinamikus vezetőkabinok kialakításával semmilyen fajta további észrevételünk nincs, egyetértünk a javaslattal. Köszönöm szépen. Meissner asszony, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm a javaslatot. Ebben nincsen vita. Árnyék jelentéstevőként az ALDE részéről én voltam az árnyék jelentéstevő, és már akkor is azt mondtuk, hogy az új vezető fülkék kialakításának a célja az, hogy egyrészt az gyalogosokat, a kerékpárosokat védje, hogy esetleges üsz, ütközés esetében, másrészt pedig aerodinamikusabbak ezek a vezető fülkék. Egy három éves tesztidőszakról van szó, egy moratóriumot rendeltünk el annó. Ez ellen semmi problémánk nincsen. De van egy kérdésem a bizottsághoz hiszen itt most nem csak arról van szó, hogy a vezetőfülkét is átalakítsák, a biztonság és a környezetbarát működés érdekében, hanem arról is van szó, hogy itt a hosszabb teherautókat is engedélyezzék, sokan nem tartjuk ezt jó ötletnek. Úgy gondolom, hogy ökológiailag a hosszított kamionok előnyökkel járhatnak, de az a kérdés, hogy nem kellene a határon túl lévő forgalomban is engedélyezni ezeket nemzetileg, engedélyezettek, hogyha a tagállam engedélyezi működésig, de nem léphetnek át a határon. Ez egy ilyen szürke zóna jelenleg. Szerintem ugyanakkor, hogyha mindkét, ország, amely, mindkét országban engedélyezik, engedélyezni kell, hogy átlépjenek a határon, de ez a kérdés még mindig nem szabályozott. Azt ígérte a bizottság, hogy még ebben a ciklusban ez a téma is a napirendre kerül, de nem persze ennek a dossziénak a tartalma ez, ezzel tisztában vagyok, de ugyanakkor a weights and dimension, a súlyok és a léptékek kérdésével igenis összefügg ez is. Tehát kérdezem a bizottságot, mi várható? Köszönöm. Meissner asszony, megadom. Werner asszonynak a bizottság nevében a szót parancsoljon Werner asszony. Köszönöm szépen. Köszönöm elnök asszony és előadó asszony. Nagyon rövidre foghatom magamat, köszönni, meg szeretném köszönni önnek és az árnyék jelentéstevőknek, hogy támogatták a bizottság szövegét módosítások nélkül. Ezzel lehetőségünk lesz arra, hogy a kerekdedebb vezető fülkék aerodinamikai hatását um, érvényesítsük. Ugyanakkor a sofőrök jobban kilátnak majd ebből a kerekded vezetőfülkéből, és ez az közúti biztonság számára is pozitív kihatással jár. Nagyon érzékeny kérdés a léptékek vagy a méretek kérdése, ezért a javaslatunkban nagyon csupán arra koncentráltunk, hogy a moratóriumot szüntessük be, nem akartunk bonyolultabb vitákba, szakmai vitákba bonyolódni. Ugyanakkor minden teherautógyártót szorosan bevontunk a munkába, annak érdekében, hogy az új típus engedélyezési szabályokat is kidolgozzuk, a teherautógyártók tájékoztatva vannak, és senki nem lesz, úgynek nem lesz úgynevezett first mover advantage-a, tehát senki nem léphet korábban, mint a többi információ birtokában, és reméljük, hogy ilyen módon a beültetés útjában nem ütközik akadály. Meissner asszony, jelenleg más jogi javaslatunk e tekintetben nincsen az előkészület fázisában, de az önkérdése a határátlépés lépés vonatkozott, amikor mindkét tagállamban engedélyezik a hosszabb kamionok működését, és e tekintetben pedig bilaterálisan megadom önnek majd a választ. Merci beaucoup, Madame Werner. Köszönöm, Werner. Köszönöm szépen eh, Werner asszonynak. Ami eh, Marinesz úr hozzászólását illeti, illetve kérdezem, úgy látom, hogy van még másik hozzászólás, Meissner asszony. Csak még egy valamit hozzá akartam tenni valóban a határátlépést tisztázni kell, ez egy nyitott kérdés. És Karamicesz úr pedig azt ígérte, ígérte nekünk, hogy a bizottság még ebben a ciklusban egy javaslatot készít el a hosszú kamionokról, mielő, miután a tagállamokban, ahol engedélyezik ezeket, a tapasztalatokat begyűjtötte, és tisztázza, hogy engedélyezik-e minden tagállamban vagy sem, illetve hogy létrejön-e az európai engedélyezés. Ígérték ezt nekünk, nem az ön hibája ez személyesen, de a bizottság tartozik nekünk ezzel a javaslattal. Köszönöm szépen, Májszer asszony. Jó, ezt tisztázzuk. Ami Marinescu úr hozzászólását illeti, erről még beszélhetünk. Ez tulajdonképpen elfogadható lehet, de abban a pillanatban, hogy ezt egy egy pillanat, tehát meg kell választani ezt az időpontot, amiktől kezdve ez tényleg alkalmazható, vagy alkalmazandó, ez a dolog. A másik, amit pedig mondani szeretnék Meissner asszonynak, én értem azt, hogy feltette ezt a kérdést, ami a mega kamionokat illeti, erre vonatkozott a kérdése azt gondolom, hogy ebben a szövegben egy gyors végrehajtás, hogyha gyors végrehajtást akarunk, akkor a mega eh, kamionokra eh, egy másik jogszabályt kell elfogadnunk, mert szeretnék előrelépni végre, és hogyha most ebbe belevesszük a mega kamionokat is, akkor nem fogunk előrelépni a másik ügyben. Eh, úgyhogy minél gyorsabban ez elfogadhat, elfogadásra kerüljön, és aztán a következő mandátumban egy külön jogszabályban föl lehet vetni a mega kamionok kérdését, ami persze tudom, hogy fontos, de azt gondolom, hogy ezt nem ebbe kellene belevenni. November 20-áig lehet módosítási javaslatokat benyújtani, mondom a kollégáknak, és akkor következik a következő napi rendi pont, amely a különböző eh, alapokra vonatkozik, Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alap Pluszra, a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések, valamint az előbbiekre és a Menekültügyi és Migrációs Alapra, a Belső Biztonsági Alapra és a Határigazgatás és Vízumeszközökre vonatkozó pénzügyi szabályok megállapítása. Mivel Zlotowski úr nincs itt, illetve mindjárt jön. Úgyhogy akkor várjuk, hogy jöjjön. És ez alatt az idő alatt rátérünk a következő napi rendi pontra. De annak az előadója sincs itt. Hát akkor várjuk. Akkor várjuk Zlotowski urat. Azt mondják, hogy mindjárt itt lesz. Allez, on peut reprendre nos travaux, s'il vous plaît. Akkor folytatjuk a munkát, kedves kollégák. És eh, kérem Zotowski kollégát, hogy eh, foglaljon helyet. Minden rendben. Zlatovszki eh, úr, meg is adom önnek a szót, hogy mutassa be a jelentését, és utána az árnyék jelentéstevőknek fogom megadni a szót, illetve a bizottságnak. És most elsőként Szatovszki úr értessék. Merci, Madame la Présidente. Uh, I'm very sorry to... Köszönöm szépen, elnök asszony. Elnézést kérek, de itt Brüsszelben dugóba kerültem. Chciałbym bardzo podziękować. Először is az árnyék előadóknak szeretnék köszönetet mondani, minden frakció árnyék előadójának. Köszönöm, hogy segítettek a jelentés elkészítésében. 158 módosító indítvány nyújtottunk be. Néhány módosító indítványjal egyet tudok érteni, és örülök is ezeknek, ezeket el tudom fogadni. Itt magára a rendeletre gondolok, viszont voltak olyan javaslatok is, amelyek meghaladják hatáskörünket, a szakbizottságunk hatáskörét. Nem azt mondom, hogy nem szavaztatnék ezekről, csak a kompromisszumokon kívül. A lényeges pontokról szeretnék beszélni, az olyan kérdésekről, amelyek a közlekedési ágazattal összefüggenek. Meglep engem az, hogy a 104. cikknél technikailag és tartalmilag hogyan kívánnak eljárni az eszközök igazgatásra tekintetében és az átcsoportosítás tekintetében. Eltérő a vélemények a 70-30 százalékos megoszlással kapcsolatban. Kollégáim még dolgoznak a szakbizottság nyilatkozatán, az összekapcsolási eszköz, Európa összekapcsolási eszköz anyaggal kapcsolatban. Állítólag erre vonatkozóan van egy koherens üzenet. Van egy megközelítés, amelyet tudnék alkalmazni, de a lényeg az, hogy jó kompromisszumokat valósítsunk meg. Az árnyék előadókkal Remélem, hogy csütörtökön a 104. cikk témájában sikerül megegyeznünk, és remélem azt is, hogy a 84. cikkkel mm. kapcsolatban is találunk majd jó megoldást. Kompromisszumos javaslatokat fogok előterjeszteni, de úgy, hogy legyen még elegendő idejük ezeket megnézni, és állok elég az együttműködésnek. Köszönöm. Merci beaucoup, monsieur. Köszönöm szépen. Szlatovszki úrnak. Wim van de Kamp helyettesíti az árnyék jelentéstevő kolléganőt, tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ma délelőtt abban a megtiszteltetésben és örömben részesültem, hogy Claudia Schmidt asszonyt, aki most éppen kiküldetésben van, helyettesíthetem. És szeretnék Kozmáz Lotowski kollégának köszönetet mondani, bár vannak itt eltérések. Egy új MFF-et keresünk, és ezen belül is új szabályokat, valamint regionális pénzt keresünk. Az Európai Számvevőszék küldött nekünk egy kritikát is, erre oda kell figyelnünk, akkor, amikor a pénzügyi eszközök szétosztásáról van szó. Egyetértünk azzal, hogy a CEF pénzek a kohéziós országok számára félretett pénzekkel, hogy legyenek. Viszont úgy tűnik, hogy a bizottság egy új záradékot akar bevenni az anyagba. Kozma kollégám már említette is, ez a 70-30 százalékos megoszlásról van szó. Frakciónk megosztott, vagy inkább azt mondom, hogy kicsit árnyaltak a vélemények a frakción belül, Úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy Koszma kolléga végül is milyen végső kompromisszumot tud elérni. A kohéziós pénz maradjon világosan kohéziós pénz. Kérdés az, hogy a verseny megfelelő kritériume akkor, amikor a pénzt szétosztjuk. A jelenlegi szabály, a mai szabály az, hogy három éven belül a pénzt ki kell adni, különben a kohéziós pénzek általános borítékjába kerül. Ezt jobbnak találom, viszont Claudia Schmidt, aki a Tranon belül árnyék előadó, és a Regin belül is árnyék előadó, el tudná fogadni az, a verseny komponást. Úgyhogy a kollégáknak és Kozmának sok sikert kívánok a kompromisszum megtalálásában. Egyetértek azzal, hogy észszerű az, hogy a TRAN álljon elő a megoldással. Hiszen ha a réginek vagy a Költségvetési Bizottságnak kell átadnunk az egészet, akkor mi is sokkal sérülékenyebben kerülünk ki majd ebből a megoldást tekintve. Köszönöm. Köszönöm. Sziszláról következik. Na anterior discussão acerca deste. Köszönöm szépen. Már beszéltünk erről a témáról néhány héttel ezelőtt, és világosan elmondtuk, hogy melyek azok a pontok, ahol a bizottság eredeti javaslatán módosítani kell. Ezért benyújtottunk néhány módosító indítványt, hogy elérjük céljainkat, hogy um, elérhessük azt a célt, hogy közelebb kerüljenek egymáshoz az országok, illetve a régiók. Ezt a költségvetés megfelelő biztosításával lehet elérni. 40% menne az európai célra, de ez túl alacsony, ezt a parlamentnek nem kellene elfogadnia. Másodszorban gondoskodni kell arról is, hogy a bizottság javaslata azon a ponton, ahol 30% a kohéziós alapból kez, kerül át, ezt a szabályt szüntessük meg. A pénzügyi rendszerben, rendeletben figyeljünk oda a hátrányos régiókra, hogy a szegényebb régiókban végre lehessen hajtani projekteket, olyan projekteket, amelyektől a régió sorsa függ. Gondoskodni kell arról is, hogy fenntartható közlekedést finanszírozzunk ezzel a pénzzel, és hogy ez hozzájáruljon a párizsi célok eléréséhez is. A tanácson belül pedig minősített többséget kell elérnünk a gazdasági kormányzásról szóló témában. A minősített többség témáját, kérdését meg kell még vizsgálni a továbbiakban. Végezetül a bizottság szándéka felfüggeszteni az olyan ö, országok kifizetéseit, amelyek megsértik a, a jogállamisággal és a közvetlen elosztással kapcsolatos szabályokat, véleményünk szerint ellenébe megy azoknak az elveknek, amelyeken az Európai Unió nyugszik. Vannak olyan területek, amelyek kizárólag a tagállamok hatáskörébe tartoznak. Sok esetben sok mindent figyelembe kell venni, nem csak az adott országok politikai választását. Frakciónk és kollégáink már beküldtek néhány módosító indítványt. Néhány kompromisszum már megköttetett, de azért még sok mindent meg kell oldanunk. Vannak nézeteltérések, főleg a jogállamiság szabályának a megsértésével kapcsolatban. Ez elvi kérdés. Minden esetre támogatjuk a javaslatot, és reméljük, hogy mások támogatást is, is megszerezünk más kérdésekben. Köszönöm szépen, Riké úr, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ez a javaslat, amely e, az Európai Hálózat finanszírozási eszközre irányít e, át pénzt, és itt ez a közlekedési bizottságot is e, érinti, a közlekedési beruházásokat is érinti. Itt 8 százalék átirányítására van, kerülne sor a Federből az Európai Hálózat finanszírozási eszközre. És itt a pályázati kiírások szerepeltek, másodszor pedig meg kell határozni hatékonyan a e, TEN hálózatokat, és mobilizálni a megfelelő alapokat ezen beruházások megvalósítása érdekében. És ami a százalékos megoszlást illeti, a kollégák e, ugye erről elmondták a véleményüket, a jelentéstevővel ezzel még egyeztettünk. A nagyon fontos lenne, és a közlekedési bizottság szerint az lenne a jobb, hogyha közvetlenül juttatnánk el e, ezt a pénzt, illetve közvetlen felhasználására biztosítanánk ezt a pénzt, ez hatékonyabb lenne. E, azt gondolom, hogy ezek a legfontosabb pontok, persze nem az egyetlen pont, amit említeni érdemes. Most köszönöm, megadom a szót nem, nem adom meg a szót a bizottságnak, mert még Marinesz úr jelentkezik, úgyhogy először ővé a szó. Köszönöm szépen. Szeretnék visszatérni egy javaslatra, az Európai Bizottság egyik javaslatára, a mm, megoszlás, a 70, illetve 30 százalékos megoszlás eh, témájában. Telicska kollégával mi azt javasoljuk, hogy csökkentsük, tartsuk meg a százalékos arányokat, de csökkentsük két évre a határidőt, hiszen kohéziós pénzről van szó, ezért kohéziós célokra lehessen ezt két évre elkölteni, és két év letelte után az elő nem irányzott, vagy az be nem tervezett pénzeket lehessen versenyalapon biztosítani, rendelkezésre bocsátani. Szerintem ez lenne a legjobb kompromisszum. Számos aspektust figyelembe vesz, a kohéziós eh, pénzek eh, kalkulálása ugye a eh, GNI-tól függ, de a tagállamokban figyelembe kell venni a szegénységi küszöböt, körülményeket is, illetve a tagállamok ezt a pénzt a kohéziós politikai célkitűzésekre használhatják. A kohéziós alapot csak közlekedés és környezeti ö, pro, ö, projektekre lehet felhasználni a definíció szerint, mégpedig a ö, mag hálózat fejlesztésére, és ö, a munkaprogramok illetve ami a keretprogramot illeti, azt gondolom, hogy ebben a tagállamok jobban fel lesznek készülve arra, hogy jó pályázatokat nyújtsanak be. Kérem, nézzék meg a módosító javaslataimat. Az én véleményem szerint nem teljesen világos eh, az, hogy az eh, ERFA eh, csak az átfogó átfogó projekteket, a kohéziós alap pedig csak a mag projekteket kellene, hogy finanszírozza, ez nem jön ki teljesen világosan ebből. Köszönöm szépen, köszönöm, mondja az elnök Marinescu úrnak. Mielőtt megadom a szót Tegino úrnak, még Wim van de Kamp úr szeretne hozzátenni valamit. Igen, elnök asszony. Nem csak abban a megtiszteltetésben részesültem, hogy Claudia Schmidt ne, helyett szólalhattam fel, hanem most Dieter Koch helyett is, aki a szakbizottság alelnöke, és ő fogalmazta meg és terjesztette elő a 35. módosító indítványt, amely a közlekedési ágazaton belül a biztonságról szól. És Dieter Koch nevében megkérdezném Kozma Zlotowski kollégát arról, hogy mit szól a 35. módosító indítványról, amelyet Dieter Koch nyújtott be a közlekedés biztonságáról. Köszönöm. Köszönöm szépen Pim van de Kampnak. Van még más kérdés egy más néppárti kollégától? Nincs? Jó, akkor megadom a szót a bizottság képviselőnek. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen a hozzászólási lehetőséget. Szeretnék köszöntet mondani a jelentéstevőnek, hogy az Európai Bizottság egyszerűsítési eh, fáradozásait és rugalmasabbá tételi fáradozásait elismeri, és eh, nagyon fontos az administratív terhek csökkentése, eh, illetve a szabályosság és a szabályoknak megfelelőség közötti egyensúly megtartását ő is fontosnak tartja. Néhány rövid megjegyzésem lenne. Volt itt megjegyzés az alacsonyabb európai társfinanszírozási témával kapcsolatban, amit az Európai Bizottság javasolt. Itt nagyon is arról van szó, hogy biztosítsuk az általános, a magasabb általános beruházási volument, minél nagyobb az európai támogatás, annál kisebb a tagállami támogatás, és annál kisebb az általános beruházási megvalósulás, és mi szeretnénk ezt növelni a közlekedési ágazatban is. Tudomásul veszem azt a vitát, vagy eszmecserét, ami a Connecting Europe Facility-vel kapcsolatban felmerül, és a jelentéstevőnek a lehető legtöbb, legnagyobb kitartást és szerencsét kívánom ahhoz, hogy a kompromisszumokat megtalálja a módosító javaslatok között. Nos, önöket nyilván nem lepi meg, hogyha azt mondjuk, hogy a mi véleményünk szerint a bizottság eredeti javaslata kiegyensúlyozott, és a 2014-2021-es időszak megfelelő kiegyensúlyozottságát biztosítja, és jól működik, és főleg az időszak elejében a nagyobb azon tehát a nagyobb versenyfeltételeknek megfelelő, nagyobb mértékű finanszírozás azt gondoljuk, hogy gyorsabb eredményeket hoz a polgárok számára. Marinescu úr említette, hogy a kohéziós alap a core, tehát a MAG hálózatokra vonatkozik, míg a regionális fejlesztési alap ez szélesebb körű, mert ennek a hatája szélesebb körű, és ez megmagyarázná azt, hogy az Európai Regionális Fejlesztési Alapból miért nem akarunk a Connecting Europe Facility-re át csoportosítani pénzeket. Végül, röviden, ami a jogállamisági témákat illeti, ezt többször is megemlítették a képviselők. Nos, e-, ehhez nincs sok hozzá fűzni valom. Ez egyrészt nem az én kompetenciámba tartozik, másod harmadszor pedig nem ezen rendelkezés vagy rendelet hatája alá tartozik. A bizottság más területen vagy más témában foglalkozik a jogállamisági kérdésekkel, nem ágazati rendeletekben. Köszönöm szépen, mondja az elnök, most megadom a szót a Zlotowski úrnak, hogy lezárja a vitát. Köszönöm szépen! A javaslatokat, módosító javaslatokat figyelembe fogom venni, ezek nyilván nagyon fontosak a közlekedési ágazat működő képessége szempontjából. Külön szavazás is lesz egyes pontokban. Ami a 35-öst illeti a 35-ös módosítással kapcsolatos megjegyzéseket figyelembe veszem. Marinesz úr javaslata érdekes, ezt a javaslatot szerintem figyelembe kell vennünk szintén, és ezt mindenképpen érdemes lenne megszívlelni. Dolgozom a kompromisszumos javaslatokon, és azt kérem önöktől, hogy támogassák ezeket majd. Köszönöm szépen. annak eljön az ideje. Köszönöm szépen Zlatovszki úrnak. A e, szavazás november 15-én lesz e, Strasbourgban, és akkor most folytatjuk az autóbusszal végzett személyszállítás nemzetközi piacához való hozzáférés közös szabályaira vonatkozó témával és meg is adom a szót eh, Robert Zidének, tessék. Yes, uh, thank you, Karim, dear colleagues. Uh, köszönöm, kedves kollégák, köszönöm, elnökasszony. A buszok a távolsági és a közösségi szolgál közlekedésben lévő buszok nagyon fontos szerepet játszanak a közösségi piacon. Persze ez egy át meg át politizált kérdés, hiszen nagyon sok érdek kapcsolódik a busz közlekedéshez, és ezért ezek a kérdések éreztetik politikai kihatásokat is. Ezért nem döbbent meg, hogy 370 módosítót nyújtottak be jelentésemhez. Voltak éppen különböző érdekeket akarunk itt kiegyenlíteni. Három csoportban lehet ezen érdekeket összekapcsolni, csoportosítani. Vannak olyan kollégák, akik teljesen továbbra is lezártnak, zártnak akarják tartani a nemzeti buszpiacokat. A második csoport fenntartásokkal olvassa a bizottság javaslatát és az én jelentésemet, amely kompromisszumokat keres, a szélsőséges és a radikálisan konzervatív csoport között. A harmadik csoportba pedig olyanok tartoznak, akik még bátrabban lépnének előre a közös piac kialakítása során. Árnyék jelentős tevő kollégákkal dolgoztunk azon, hogy a kompromisszumokat keressük. A legnehezebb a közszolgálati kötelezettségek kérdésem. Ahogyan fel, fentebb leírtam, a kompromisszumok is három érdekcsoport szerint oszlanak meg, és persze a piaci szereplőkkel is sok eszmecserét folytattunk, és ők is abszolút megosztottak, nagyon különböző véleménye van a kis, a középszintű és a nagyvállalkozásoknak, és a más-más tagállamok belépő vállalkozásoknak. A közlekedési minisztériumok munkatársai közül a legtöbben, tehát a hivatalos tagállami politika voltak éppen a mai helyzetet akarja megőrizni. Sok találkozót folytattam le, ez a kép rajzolódott ki nekem. A általános szolgáltatások tekintetében az a cél, hogy ne tegyük tönkre a már jól működő rendszert, és ne ugyanazt a szolgáltatási modellt készítsük, kényszerítsük mindenkire. A több a terminál definíciót elvál, leválasztjuk az utas száma definíciójától, így keresve kompromisszumot a terminálok terminológiája tekintetében. Ez egy kulcs kérdése ennek a jogszabálytervezetnek. A nemzeti hatóságok majd a tagállami szabályok alapján engedélyezik. A harmadik, ezeket a harmadik kérdés a szabályozási hatáskör kérdése. Itt körvonalazódik a kompromisszum. A fő kérdés ugyanakkor az, hogy egyelőre a tagállamok dönthetnek arról, hogy meghatározzák, hogy a független szabályozó hatóság hol működjön. Az a lényeg csupán, hogy a közbeszerzési hatóságtól független testületnek kell lennie, máskülönben a különválasztás elve nem működik. A kabotás tekintetében biztosíthatom önöket, hogy több órát tudnak, tudnék beszélni a kabotás problémájáról. Ugye van kollega, aki azt mondja, hogy van jó kabotás, meg rossz kabotás, mi több a bizottság javaslata is ezt a megközelítést jeleníti meg. Úgy gondolom, hogy az volna fontos, hogy előírjuk, hogy a cégek minél hamarabb regisztrálják magukat, hogyha másik tagállamban akarnak szolgáltatást végrehajtani. De persze az a kérdés, hogy a hat hónapos, hiszen ez az első megoldás tönkretenni a kabotást, a hat hónapos átmeneti időszak helyzetbe hozhatná a kabotást biztosító vállalkozókat. Összességében annyit szeretnék mondani, hogy nagyon hálás vagyok a kollégáknak, az árnyék jelentéstevőknek, mint látják, még további üléseket is tervezünk, hiszen legutóbbi Strasburgi ülésünk után feltérképeztük, hogy milyen késésbe került a folyamat. A következő árnyék jelentéstevői találkozó november 13-án lesz, aztán decemberben és januárban is, és január 22-én szavazunk majd a Trondban, és így lehetőségünk lesz arra, hogy véglegesítsük a dossziéban végzett munkánkat. Köszönöm az árnyék jelentéstevők munkáját, folytatjuk a munkát, és remélem, hogy végezetül sikerül majd jó kompromisszumot találni. Köszönöm. Köszönöm. Most pedig Wim van de kap, kap szót, de Grande Pasquale urat helyettesítve. Mevrouw de voorzitter, dan... Elnök asszony, köszönöm szépen. Louis de Grandes sajnos nem áll ma délután rendelkezésre, de megkért engem arra, hogy terjesszem önök elé a következőket. De Grandes úr szeretne köszönetet mondani az előadónak a folyam, azért, hogy folyamatosan megérti, hogy milyen nehézségei vannak ennek a jelentésnek, és a hajlandóságát is, hogy megpróbál minden véleményt figyelembe venni. Robert Zillé bevezetőjében elmondta, hogy igen bonyolult dossziéval van dolgunk. Két árnyékelőadói ülés már lezajlott a e témában, és a legutóbbi árnyékelőadói ülésen az előadó 20 kompromisszumos megoldással állt elő, javaslattal állt elő, gondos, megpróbált gondoskodni arról, hogy a véleményeket lefedje. De Degrádesz úr azt mondta nekem, hogy az árnyék eladói ülésen sok problémát megemlítettek, és az előadó és az árnyék előadók a legnagyobb problémákat próbálják megoldani. A szabályozó szerv, valamint a 100 kilométeres engedélyezéssel kapcsolatos témákban. A legnagyobb probléma a dosszié kapcsán, nyilván ezt önök tudják, a nyolcadik cikkben rejlik, az engedélyezési eljárással, a nemzetközi fuvarozás esetében alkalmazandó engedélyezési eljárással kapcsolatos ez. A bizottság javaslata nyitott, bizonyos piacok nyitásáról szól, de ez a különböző tagállamok piacait különböző módokon érinti, és pontosan ebben rejlik a nehézség. Az előadónak meg kell tudnia egyezni a többiekkel, figyelembe véve a nemzeti sajátosságokat, a rendelet tervezet megpróbálja rendezni azt az egységes belső piacot, amelyért harcoltunk. Így kompromisszumokat kell megkötnünk, hogy egy liberálisabb, biztonságosabb és költséghatékonyabb rendszerünk legyen, hiszen a közút az Európai Unió gerince, és a munkahelyteremtés egyik lényege, a busz pedig az egyik legköltséghatékonyabb szállítási eszköz. Mint ahogy elő, az előadó is elmondta, a Transzak Bizottságban január 22-én szavazunk a módosító indítványokról, néhányan úgy gondolják, hogy van még időnk, de ne feledjük, hogy rendkívül kényes témáról van szó, így teljes figyelmünkkel kell kezelnünk ezt. De Grandes úr nevében szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki módosította a szöveget. De Grandes úr nyitott a tanácskozásokra, a beszélgetésekre azért, hogy a lehető legjobb megoldást találjuk meg. Köszönöm szépen! De quand aller dans une autre commission, donc c'est Madame Andersen. Köszönöm szépen kollégánknak, egy másik szakbizottságba kellett átmennie, úgyhogy Andersen mondja a szót Köszönöm szépen, én Koran Basav urat képviselem, mint egy az ő álcájában lépek fel, az itrében van fellépésem, teljes jogú tag az itrében, nem lehetett elhalasztani feladatát. Szóval kollégám úgy gondolja, hogy figyelembe kell venni a nemzeti és nemzetközi szinten a közösségi közlekedést, az közösségi szolgáltatásokról szóló rendelet és a közösségi közlekedés szóló rendelet fényében. Arra van szükség, hogy a jogszabályok egymással összehangoltak legyenek, ezért kollégám ezen rendelet alkalmazása alól kivételt irányoz elő, hiszen ez a belső piac liberalizációjára tesz javaslatot, ez pedig a két édevágó rendelet összeütközéséhez vezetne. A módosítókban sok kollega ezt meg is fogalmaztam. Ezért javasolta az előadónak, kollégám, hogy a parlament jogi szolgálata vizsgálja meg a jogszabálytervezetet, megvizsgálva a belső buszpiac liberalizációját, és minthogy több idő áll rendelkezésünkre, idő lesz a e vizsgálat végrehajtására. Az engedélyezési eljárás tekintetében rugalmas megközelítésre tesz javaslatot, miszerint, hogy a tagállamok opcionálisan engedélyezzék a liberalizációt. A 100 kilométeres határ elvetésére tesz javaslatot, hiszen ez nem veszi figyelembe a tagállami sajátosságokat, és az egyes piaci szegmensek sajátosságait. Javasolja a kollégám, hogy, és a sok SZND tag egyetért vele, hogy a tagállamok hatáskörébe hagyjuk-e határok meghatározását. A buszpiac jövendőbeni liberalizációja során fontos volna, hogy a közösségi szolgáltatásokból eredő árakat és költségeket kompenzálja az állam, vagy pedig az önkormányzat. Kollégám a módosítókat is megvizsgálta, és azt kéri az előadótól, hogy három csoportra ossza a javaslatokat. A teljes liberalizáció, a liberalizáció visszautasítása, és egy harmadik megközelítés volna a harmadik csoportba, amely piaci megközelítésről tanúskodna, amelyben közös ö, általános szolgáltatási szerződéseket kötnek. Ezen felül arra is javaslatot tesz, hogy a tagállamok azon kötelezettségét szüntessék meg, hogy szabályozó testületet állítsanak fel, hiszen a legtöbb tagállamban már hatáskörrel rendelkező hatóság szabályozza a buszközlekedés, nincs szükség újabb bürokratikus költségekkel járó testület létrehozására. Egyetért kollégám a az előadóval, hogy ha föláll egy ilyen testület, akkor a közbeszerzési testülettől függetlenek kell lenni. A kabotással kapcsolatban pedig arra tesz javaslatot, hogy egyszerűsítsük és egységesítsük a teher és a személyszállításban jelentkező megközelítést, és elutasítja a kabotás liberalizációjára vonatkozó bizottsági javaslatot. A terminálra vonatkozó 600 négyzetméteres minimum szabályok alóli mentességet kér. A módosítókon belül, mondja a kollégám, amelyeket benyújtottam, nem szóltam a, a terminálokról, de Lucy Anderson kollégám mindent megtett annak érdekében, hogy a terminál működtetők, üzemeltetők terheit csökkentse. Riké és Talicska urak is erre tettek javaslatot. Ami a letelepedési kötelezettséget illeti, Fontos, hogy megvizsgáljuk, hogy a tagállami busz vállalkozás milyen engedélyezéshez van kötve, és ez mennyiben akadályozza a közös piac működését. Köszönöm szépen, elnézést, hogy én hosszan olvastam fel, és géppuska tempóban, amit kollégám leírt nekem. Um, Anderson. Köszönöm szépen, Andersen asszony. Moszkok asszony, tessék öni a szó. Thank you, sorry for being late. Köszönöm szépen, elnézést kérek, hogy elkéstem de örülök, hogy itt vagyok, és elmondhatok néhány dolgot, mégpedig svéd nyelven. Az előttünk heverő szöveg nagyon fontos, hiszen több százezer autóbusz érintett az ügyben Európa szerte. Így feladatunk nagyon fontos, gondoskodnunk kell arról, hogy a buszsofőrök munkakörülményei jók legyenek, hogy jól megfizessék őket, és hogy figyelembe vegyük annak az országnak a szabályait, ahol dolgoznak. Mindezt úgy, hogy közben a lehető legnagyobb a biztonság is. Egy jól működő autóbuszpiacra van szükségünk, tehát fontosak a buszsofőrök munkakörülményei, és a létesítmények is. Én és delegációm is úgy gondoljunk, hogy figyelembe kell venni a tevékenység szerinti országot. Azért, hogy a, a hatóság szerinti, tag, ö, hogy az adott tagám hatósága egyeztethessen valamilyen képviselettel, vállalat képviseletével. Nagyon sok a baleset, pusztító következményekkel, sok sebesültel, és halottal. Ezért kell ezt a területet szabályoz, megfelelő módon szabályoznunk. A kabotás témáját az autóbuszos szállítás esetében is szabályoznunk kell, ugyanúgy, mint a tehergépjárműves közlekedésnél. És várom a beszélgetéseket e témában, hiszen nagyon fontos. Köszönöm szépen. Merci beaucoup. Köszönöm szépen a Foglalkoztatási Bizottság elnökének. Köszönjük, hogy itt van. Elnézést, Rike úrtól, hogy eddig várattam, de most meg is adom neki a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm a jelentéstevőnek a munkáját, a közvetítői munkáját is. Ez egy ilyen egy ilyen érzékeny kérdésben, itt a nemzeti hálózatok, közlekedési hálózatokban való részvétel, a buszjáratok, és a közszolgáltatásokban való részvétel, vagy ehhez való hozzáférés kérdésében ez nagy ellenállást váltott ki, és meg kell próbálni sokan próbálták csökkenteni a hozzáférési lehetőségeket. A jelentéstevő igyekszik kiegyensúlyozottan fogalmazni és kiegyensúlyozott megoldásokat javasolni. Ami a mi frakciónkat illeti, itt négy-öt dolgot kellene figyelembe venni ami a közszolgáltatásokat illeti, ez egy soha véget nem érő téma. Ez azoknak a malmára hajtja a vizet, akik hát inkább protekcionista elveket képviselnek. Itt is meg kell próbálni a kiegyensúlyozott hát megoldást találni, ami mind a két oldalnak megfelelő. Nagyon különböző körülmények eh, érvényesek, és a jelentéstevő szerint ezt eh, meg kell hagyni, bizonyos mozgásteret kell hagyni eh, nemzeti, illetve regionális szinten, de egy egyszerű definíciót és közös definíciót fontos lenne találni, hogy megfelelően pontosítsuk ezt a kérdést. Ami a szabályzást illeti, a kollégáktól eh, hallottam, hogy mi minden eh, mm, rossz dolgot gondolnak erről a szabályozásról, a piacnyitásról, de hát ami a piacnyitást illeti, a piachoz való hozzáférést illeti, hogyha nincs megfelelő szabályozó hatóság, akkor, akkor nem valósulhat meg a piacnyitás sem, ez eh, nem működik. hogyha nincs szabályozó, tehát kötelező érvényű intézkedéseket hozó szabályozó hatóság, akkor a piac nyitás sem valósul meg. Ez más ágazatban is megfigyelhető volt. Erre szeretném felvenni a figyelmet. Ami az engedélyezést illeti, itt szintén a tagállamokra tagállamok mérlegelési jogkörébe tartozik ez, de eh, az ezzel kapcsolatos munka eh, nagyon sziszi-fuszi eh, munka lesz, de hát mégis érdemes ebben előrelépni. A közszolgáltatások védelme persze nagyon fontos, de ami a szabályozást illeti, és ennek a rendeletnek a célját illeti, azt viszont el lehetetleníteni, ha túlságosan arra helyezzük a hangsúlyt. a rosszul értelmezett kabotás az egész rendeletet megfojthatja. Ebben a szövegben nagyon fontos a szolgáltatás nyújtás feltételeinek meghatározása, és ezzel esetleg el lehet kerülni eh, a eh, problémákat, amelyek egyébként a teherszállítási kabotásban is eh, felmerültek minden, ami az európai integráció irányába és a nyitás irányába halad, azt támogatandónak tartjuk. Itt a közlekedési ágazatról, a közúti közlekedésről van szó, ez egy strukturáló, integráló ágazat, és ezért külön figyelmet érdemel. úgy tűnik, hogy a személyszállításban ez lehet az utolsó olyan kis részágazat, amely nem nyitott, és ez az utolsó kis maradvány. Amúgy a többi rész ágazat eléggé nyitott most már, úgyhogy érdemes szerintem ennek figyel- figyelmet szentelni. Köszönöm szépen! és remélem, hogy Robert jó kompromisszumokat tud majd kidolgozni. Most pedig megadom a szót Velen asszonynak az Európai Bizottság nevében. Köszönöm, elnök asszony. Szeretnék Zilé úrnak köszönetet mondani azért, hogy folyamatosan azon fáradozik, hogy kiegyensúlyozott dossziét teremtsen a bizottság. A bizottság nagyra tartja, hogy megpróbál jó megoldásokat találni, ön is és a kollégái is a módosító indítványokkal. Hát önök gyakorlatilag három témakört különítettek el, ezekre térnék én most ki. Az, az egyik fő téma a közszolgálati szerződések védelmének a kérdése. A bizottság javaslatában is központi kérdés volt ez, hiszen itt figyelembe kell venni a közszolgálati szerződéssel rendelkező fuvarozókat és az illetékes hatóságokat, de úgy, hogy közben gondoskodunk arról is, hogy szolid keretet biztosítsunk az autóbuszos szolgáltatások nyújtására, úgy, hogy ez a piac növekedhessen, de közben környezetvédelmi szempontból és szállítási szempontból is javítunk a helyzeten. A híres középutat támogatnánk, hogy a célokat elérjük. A bizottság lehetővé tette, hogy a tagállamok elutasítsák a különböző reklámokat bizonyos közszolgálati szolgáltatások esetében, lehet korlátozni a hozzáférést, ha alternatív útvonalról van szó. Ugyanakkor, ami a kabotás és a piaci hozzáférést illeti, hát ezen kérdéskör esetében jelentős mértékben eltérünk az árufuvarozási területtől, mert itt engedélyezett szolgáltatásokról van szó, ezeket ellenőrizni is lehet. A, létesít, a székhely szerinti kritériumot lehetne figyelembe venni, és ez megoldaná a helyzetet. Ami a terminálokat illeti, ez a harmadik kérdéskör, egy sor módosító indítványt javasoltak. A, ö, az utasok jogairól szóló rendelet 2011-es rendeletet figyelembe véve, és az utai fogalmeghatározást figyelembe véve a bizottság a diszkriminációmentességet szeretné biztosítani. Nagyon sok buszpályaudvar esetében nem csak az utasok jogairól szóló rendeletben lévőket kell figyelembe venni, hiszen azok korlátozottak, Figyelme kell venni azt is, hogy a tagállamok hogyan alkalmazzák ezeket. Ha, rendelet, ha azt a rendeletet vesszük figyelembe, akkor csak nagyon kevés buszpályadvar jöhetne szóba, ezért nem megfelelő az a fogalom meghatározás. És akkor nem növekedne a piac sem. Végezetül pedig az utolsó téma, amelyről beszélnünk kell, a szabályozó szerv, szervek kérdése aggódunk az olyan módosító indítványok miatt, amelyek esetleg a szabályozó testület hatáskörét gyengítenék. Itt egy független testületről kell, hogy szó legyen, így hajtaná végre feladatait. Szeretnénk a bizalmat növelni, a döntéseket megfelelő módon pártatlanul hoznák meg, ha az illetékes hatóság járna el, akkor már részrehajló lehetne. És további administratív költségei is lennének. Rilke úr rámutatott arra, hogy mi a helyzet a vasutak esetében. Sok esetben a mm, szabályozó szerv az vasútért és az autóbuszakért is felel. Köszönöm szépen. Szíle úr, öné a szó, hogy lezárja a vitát. Köszönöm szépen. A bevezetőmből két dolgot kifelejtettem. Az árnyék előadói ülésen beszéltünk a hatályról. Csak a városok közötti autóbuszos közlekedésről lesz szó, tehát a városon belüli közlekedés nem tartozik ide ügyeljünk emellett a monopóliumra bizonyos tagállamokban, ez előfordulhat, kialakulhat, már most is jelentkezik ez. Tehát a szabályozó szerveknek oda kell figyelnie, hogy ilyen monopóliumok ne alakuljanak ki. A független szabályozó szerv máshol is létezik, és nem annyira költséges. Az egységes európai piac szempontjából közép és hosszú távon fontos, jó minőséget és költséghatékony szolgáltatást biztosíthat az uniós állampolgárok esetében. Ha a vasútnál mondjuk ez a helyzet, akkor a közútnál miért ne lenne így? Dominik is elmondta, hogy nagyon zárt a szárvazföldi közlekedési ágazatnak ez a része a gazdaságnak ez a része. Nem liberalizáltuk, holott a telekomágazatot és más ágazatokat igen, és már jóval előttünk járnak. jó lenne ezt a megközelítést alkalmazni itt is. Ha például a légi közlekedésnél nem liberalizáltunk volna, akkor hogy néznek ki most az egységes európai égbolt? A verseny jó eredményeket vált ki néhány év után költségvetési szempontból és a szolgáltatások minőséges szempontjából is. Remélem, hogy az árnyék előadókkal és megfelelően betervezve időben kompromisszumokat találunk. Köszönöm szépen Robert Zilének. A szavazás január 22-én lesz abban a témában, és akkor folytatjuk a fogyasztók kollektív érdekeinek védelmére irányuló képviseleti eljárások a következő eh, téma. A 2009-22-es irányelvről van szó. Eh, sajnos nincs itt a jelentéstevő, és hát ez nem lesz könnyű az eszmecserét levezetni az ő jelenléte nélkül.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 Úgyhogy nem könnyű a helyzetem. A szavazás november 22-én lesz egyébként a témában. Van Mr. Unnak meg tudom adni a szót, de hogyha nincs itt bejelentéstevő, akkor ez eh, eléggé bonyolult lesz. Asszisztensek? Itt van az, az jelentéstevő asszisztense, hogy eh, lejegyezze? Eh, amit, eh, ami elhangzik az eszmecserében? Hogyha nincsenek itt, akkor tényleg nincs értelme az egésznek. je, je, les conditions ne sont pas réunies, monsieur. Donc on ne va pas euh, continuer sur. Euh, de, Donc, moi je dis juste que le... E, ilyen körülmények között nem egyszerű a vitát lefolytatni, annyit kell mondani. mondja az elnök, hogy november 22-én lesz a e, szavazás, és e, elnézést kérek, de a jelentéstevő távol létében nem tudom lefolytatni az eszmecserét, úgyhogy térjünk rá a következő napi rendi pontra az Európai Egyablakos Tengerügyi Ügyintézési Környezete témájára. A jelentéstevő Klun asszony, aki nincs itt. Je vais faire une pause de 5 minutes, parce qu'on me dit que peut-être que M. Wim van de Kamp pourrait la représenter. Nem tudom, hogy Wim van de Kamp helyettesítheti-e majd. Akkor 8 percre berekeztem az ülést. Voilà. Je... Hein? Yes, is, is she is is she uh, coming from Ireland? Is she coming from Ireland?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

Allez, nous allons reprendre nos travaux, s'il vous plaît. Kedves kollégák, akkor folytatjuk. Eh, Klun eh, asszony, a jelentéstevő itt van. Európai Egyablakos Tengerügyi Ügyintézési Környezetre vonatkozó Európai eh, Tanácsi, illetve parlamenti javaslatról van szó. 2010 65-ös irányelv a témája ennek a jelentésnek. Megadom a szót Klúnasszonynak. Köszönöm szépen, elnökasszony! Üdvözlöm a bizottsági javaslatát az Európai Egyablakos Tengerügyi Ügyintézési Környezetre vonatkozó javaslatát. Ez a hatékonyságot és a tengeri közlekedési ágazat versenyképességét javítja. Fontos, hogy csökkentsük a hajó tulajdonosokat terhelő adminisztratív terheket, és segítsük a digitális átállást ebben az ágazatban is. Széles körű kötelezettségnek kell megfelelniük a hajók tulajdonosainak. Két millió szor köt ki hajó Európában, az Európai Unióban évente el tudja képzelni, milyen administratív terhekkel jár ez. Ezért üdvözlöm, hogy ezt az egyablakos ügyintézési rendszert bevezetik. 2010. októberében fogadták el a korábbi irányelvet, amely az adminisztratív eljárásokat harmonizálta. De ez nem volt eléggé sikeres, mert a bejelentési kötelezettségeket nem harmonizálták, és a adatokat befogadó és feldolgozó nemzeti hatóságok pedig nem kellőképpen hatékonyan dolgoztak. Az új javaslat a harmonizáció hiányát orvosolja, és minden egyes kikötőben kért adatok egy harmonizált adatbázisba kerülnek be, egységesen kell kitölteni a dokumentumokat, ezzel csökkentve a hajó tulajdonosok, a hajó üzemeltetők vállán lévő terheket, és így a nemzet, nemzet és nemzetközi előírásokat egységesítik. Üdvözlöm a bizottság javaslattervezetét, úgy gondolom, hogy ez jó irányba tett lépés, Elsősorban is a legfontosabb az, hogy az adatharmonizáció megtörténik, és az üzemeltetőket terhelő adminisztratív terhek csökkennek. A mai vitát képező jelentéstervezetemet közétettem, amelynek a lényege az, hogy minden hatóság ugyanolyan módon dolgozza fel az adatokat, a tengeri egyablakos ügyintézés, a nem, tengeri nemzetközi szervezet, az IMO-ban történt változásokat is figyelembe veszi, és függetlenül a nemzeti eljárásrendektől egységesíti az eljárásokat megfelelő egyensúlyra van szükség a között, hogy a tagállamok rugalmassággal rendelkezzenek, de ugyanakkor ne terheljék a tulajdonosokat, az üzemeltetőket további adminisztratív terhekkel. Ami a nemzeti egyablakos ügyintézést illeti, két irányú kommunikációt kell biztosítani a hatóságok és az érintettek között, világos és egyértelmű felismerhető irányítás alá kell, hogy tartozzanak a nemzeti egyablakos rendszerek, biztosítva így, hogy az adatszolgáltatás egységes legyen. Ez ahhoz szükséges, hogy az adatok áramlása hatékony legyen. Az is kívánatos volna, hogy lehetővé tegyük, hogy a tagállamok, ha óhajtják, egy közös egyablakos rendszer dolgozzanak ki. Erről a lehetőségről is szól jelentéstervezetem. Az árnyék jelentéstevőkkel már többször találkoztunk, a biz bizottság képviselőivel is. És most éppen a módosítókat vitatjuk meg ebben a körben, de még egyszer mondom, hogy a tengerhajózás területén ez egy nagyon fontos lépés az egyablakos rendszer bevezetése különösen, hogyha a világgal való kereskedelemre, de az európai tengeri kereskedelemre gondolunk, ez is nagyon fontos. Köszönöm szépen, és üdvözlöm, és örömmel tekintek az árnyék jelentős tevőkkel való munka elébe. Köszönöm, Klón asszony! Most pedig Andersen asszony kap szót parancsoljon az eszendő nevében. Knut nem tud itt lenni, tehát sokat nem mondhatok, csupán annyit mondhatok, hogy nagyra értékeli a vitát és az előadó munkáját. Ez a javaslat hallatlanul fontos. Mi az eszendő részéről támogatjuk az új egyablakos rendszer bevezetésének célját, az administratív terhek csökkentésének célját is. Persze biztosítani kell, hogy a környezetvédelmi szabályozási felügyeletet ne aknázza alá ez az új szabály, de biztos vagyok benne, hogy az előadó mindezt figyelembe veszi kérdést is irányoztunk a bizottsághoz e kérdésben, és a bizottság megnyugtató választ adott a tekintetben például, hogy a környezetvédelmi beszámolói kötelezettségeket ráadásul még ki is terjesztik, biztosítva így, hogy a pollutensek vagy a szennyező anyagok ne kerüljenek a környezetbe. Üdvözöljük ezt a javaslatot, jó irányba tett lépésről van szó. Köszönjük szépen, Anderson asszony, Meissner asszony, önél szó parancsoljon. Ja, halló! Sajnos nem hallottam, hogy mit mondott az előadó, mert um, ugye megváltoztatták a napi rendet, és máshol kellett szavaznom a szak, szakbizottságban, de hát tudom, hogy mi, mi áll a jelentéstervezetben. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos az egyablakos megoldás. Legfőbb ideje volt, hogy a nemzeti illetve a nemzeti egyablakos megoldás nem vált be, részleteiben alkalmaztak. Németországban van nemzeti single window, de még mindig nem működik kellőképpen. Az bizottság javaslatában foglaltak nagyon jó célra vezetőek. Gondolom, hogy az előadó már mondta, hogy biztosítani kell azt is, hogy ha a nemzeti egységes ablakban működő rendszerek működnek, akkor ezeket a jövőben is fel lehessen használni, úgy, hogy az adatokat aztán az európai egységes ablakba lehessen betáplálni. Fontos dokumentumról van szó, örömmel dolgozom a vitában, valóban jelentősen javíthatja az egyablakos ügyintézés a, az érintettek életét. Az elektronikus kommunikáció felgyorsítja a kommunikációt, és éppen ezért mindenképpen jó változás ez, és remélem, hogy minél gyorsabban sikerül majd a jelentést el is fogadnunk. Köszönöm. Köszönöm, Meissner asszony. Most pedig én kapom meg a szőt, mint árnyék jelentéstevő. Először is Kudon asszony. Köszönetet szeretnék mondani önnek, és eh, gratulálni szeretnék kiváló munkához mindannyiunknak fontos a célkitűzése ennek a szöveg, szövégnek, hiszen nagyon fontos a harmonizáció az administratív eljárások területén az európai kikötőkben, és amiről nem beszélünk eleget, az az, hogy csökkentsük a tisztességtelen versenyt a tengeri közlekedés, vagy áruszállítás és közúti áruszállítás között. Ez egy valóban fontos célkitűzése a szakbizottságunknak. Európában mindenféle probléma nélkül átmegy a határon egy kamion. A tengerekben, a tengereken a hajók amelyek megérkeznek egy kikötőben, nagyon súlyos administratív terhekkel néznek szembe, és ezzel kevésbé versenyképes ez az ágazat, és ennek negatív hatása van az egész ágazatra. E, illetve nem beszélünk eleget az itt dolgozók munkakörülményeiről sem akiknek tehát minden nap meg kell küzdeniük ezekkel a problémákkal. A jelentéstevő anyaga kiváló szerintem, de még ennél is tovább lehet menni. Az adatok harmonizációjával kapcsolatban ez elengedhetetlen téma. A technológiai semlegesség és olyan fontos téma, amelyen dolgoznunk kell, illetve emellett a tenge, nemzetközi tengeri munkaszervezés is egy fontos téma. Ezekkel szerintem lehetne gazdagítani a szöveget. Köszönöm szépen, és most megadom a szót Kosenszka asszonynak. Az Európai Bizottság nevében. Remélem, hogy minden rendben van, és nem okoztunk nagy problémát az időt, vagy a napi rend átrendezésével. Tessék, megadom a szót. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Jelzem, hogy nem törtem el a lábamat ide úton, hanem sokkal korábban történt ez a kis baleset, de azért elég mobilis vagyok, de nem annyira mobilis, hogy fussak, rohanjak, főleg nem lépcsőn le vagy föl. Természetesen megvizsgáltuk az önök jelentéstervezetét, és remélem, hogy a kollégáim és az önökkel való találkozó két héttel ezelőtt Strasbourgban hasznos volt, sikerült magyarázattal szolgálnunk a kérdéseikre, és hogyha további találkozókra van szükségük, akkor örömmel támogatjuk önöket az egész folyamat során. Annyit szeretnék mondani, hogy köszönjük a jelentéstervezetet, és köszönjük, hogy pozitívan állnak hozzá a Transzakbizottság tagjai a bizottság javaslatához, és ők is látják, elismerik, hogy szükség van arra, hogy egy harmonizáltabb rendszerrel álljunk elő a európai kikötőkbe kikötő hajók jelentés kötelezettsége tekintetében. Ön elnök asszony is, Meissner asszony is jobban, joggal beszélt arról, hogy az egyszeresítés nagy kihatással lesz e, az európai tengerhajózásra, egyszerűsíti ezt majd, versenyképesebbé teszi majd a tengeri szálló, szállítást, ez pedig egy fenntarthatóbb szállítási módozat. A jogszabálytervezetben nem szerepel bár, de a hatástanulmány kiemeli azt is, hogy a komplikált, komplex és ismétlő jelentéstétel megnehezíti a ágazatban dolgozók munkáját, erre is kitérünk. Örömmel tekintünk, tehát az előadó, az árnyék előadókkal való együttműködés tekintet elébe, az egész Strandbizottsággal való együttműködés elébe. Örülünk, hogy önök is úgy gondolják, hogy sürgető, hogy ezen egyablakos jogszabályt bevezessük jövő év elején a két társi jogalkotó együttműködésével. Még mindig lehetőségünk van erre, már a határidő betartásában egy kicsikét csúszásba vagyunk, de az elnökség segítségével és az önök elkötelezett munkáival biztos vagyok benne, hogy elérhetjük a célunkat. A javaslat mögött lévő belső logikára utal az előadó módosítója, amikor például arról beszél, hogy új adatokat már nem lehet bevenni a rendszerbe, amikor az adatok formátumáról megegyezés történt. Ez jó irányba mutat. És az adatok szolgáltatója és a hatáskörre rendelkező hatóság közötti kommunikációt valóban két irányúvá kell tenni. Még felhasználóbarátabbá, még inkább a hajó tulajdonosok igényeit jobban kiszolgáló javaslattá kell tenni, másrészt a kikötői hatóságok és más hatóságok, akik a multimodális szállítással foglalkoznak, számukra is lehetővé kell tenni, hogy az adatokat jól és gyorsan felhasználhassák. Legyünk realisták, a várakozások tekintetében, hogy mit végezhetnek az egyes hatóságok nemzeti vagy európai szinten, amikor az adatok a rendelkezésükre állnak. Például az adatok validációja tekintetében reálisnak kell maradnunk, annak érdekében, hogy a bizottság vagy más eljár a hatóság vég, valóban el is végezhesse és jól végezhesse el a munkáját. Hallottam már ma is, de már korábban is hogy jelenleg az egyes nemzeti egyablakos megoldások más-más szinten vannak kidolgozva, illetve más-más rendszerek működnek a különböző kikötőkben. Teljesen világosra kell tehát tennünk, hogy a célunk az, hogy egy harmonizált európai rendszer jöjjön létre, hiszen csak így érhetjük el, hogy a tanúsítványok kiállítás, az adatszolgáltatás egységesen működjön. Remélem, hogy a módosítók is ebbe az irányba mutatnak, tehát hogy nem biztosítják, hogy ha az alternatív rendszerek fenn is maradnak, az össz-európai rendszert nem helyettesítik és nem aknázzák alá. Köszönöm a jelentéseket, és örömmel tekintek a jövendőbeli munka elébe. Köszönöm. Kopsenszka asszony. A másik kollega is kér szót. Vous avez eu la traduction là de ce que j'ai dit Én csak annyit mondtam, hogy vigyázzon magára, <laughs> vigyázzon a lábára. Ez egy nagyon... Ön említette a multimodális közlekedés erősítését. Ez egy nagyon fontos dolog, ez a mai idők nagy fontos kihívása. Foster asszony is megérkezett. Meg is adom a szót. A jelentéstevő itt van, ön árnyék jelentéstevő, úgyhogy meg is adom a szót, tessék. yeah, which report are we talking about? You mean the commission's... Most miről is beszéljek? Reagáljak arra, amit a bizottság elmondott? Elnézést. Tudom, hogy módosították a napi rendet. A bizottság az egyablakos rendszerről beszélt. Mi legyen? Nem, nem, nem fogom kitérni minden arra, amit a bizottság mondott, mert nem voltam itt végig. Én az árnyék előadó ülésről akartam beszélni, egyébként nekünk is voltak ilyen megjegyzéseink. Yeah, I, I really wanted to. Never mind. There we go. Thank you. Köszönöm szépen. Around 3000 miles an hour for Maya. Décidément, Et eh bien, décidément, il y en a beaucoup qui ont fait le déplacement pour le rapport de Madame, euh, de Monsieur Mayer, et Monsieur Mayer n'est pas. Mayer úr jelentését azért nem vitattuk meg, és töröltük a napirendi pontról, mert nem volt itt a jelentéstevő. Majd a következő alkalommal újra napirendre tűzzük. Kluna asszony, öné a szót, tessék. Thank you. Thank you. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék köszönetet mondani az árnyék előadóknak a megjegyzéseket, Láthatjuk, hogy a dosszié kapcsán nagy az egyetértés, úgyhogy nem látok mm, túl sok nehézséget. Mint ahogy elhangzott, egyetértek a bizottsággal, azzal, aki Strasbourgban mm, volt, megkönnyítette a helyzetünket, nagyon hálásak vagyunk, hogy eljött, és megbeszélte velünk a kérdést, ez mm, megkönnyítette a dolgokat. Igen, tudom, hogy sürgős a kérdés, megteszünk minden tőlünk telhetőt. Az árnyék előadókkal a mai nap után összeülünk, és megnézzük, hogy mit tehetünk, mi legyen a határidő a módosítók benyújtására, hogy aztán lezárjuk az ügyet a szakbizottságban. Fontos ez. Dolgozunk az ügyön, meglátjuk, hogy a többiek mit mondanak, de sürgős de egyébként úgy érzem, hogy nagy az egyetértés abban, hogy a dossziét sürgősen kell kezelni. Említett valamit gyengítésről, nem akarunk mi semmit sem felvizezni, csak harmonizálni. Sokszor több kérdésen fordulnak egy hatósághoz, egy országon belül, egy kikötőn belül. Ezt kellene csökkenteni harmonizálva. Köszönöm szépen a vitát, és állunk elébe az árnyék előadói ülésnek, amely biztos, hogy érdekes lesz e témában. Merci beaucoup, madame. Köszönöm szépen, Klónasszony. A módosítások benyitásnak határideje november 20 dél. És most azt kérem azoktól, akik nem maradhatnak itt a teremben, hogy hagyják el a termet, mert zártulés következik, a trialógusról fogunk beszélni, úgyhogy akinek nincs engedélye arra, hogy részt vegyen ezen az ülésen, kérem, hogy gyorsan hagyja el a termet. És a webstreaming is leáll. Mais bien sûr.